Erber úr jelentése a postai szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazásáról. Parancsoljon Ferber úr, köszönöm szépen, elnök úr. Zeit war schon Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen, liebe Tisztelt elnök úr, biztos úr, a postai szolgáltatások nagyon komoly hozzájárulást jelentenek az európai kohézióhoz. 2007-ben jelent meg a harmadik postai irányelv, már akkor is foglalkoztunk, foglalkoztam vele. Az volt akkor is a célunk, hogy a teritoriális kohéziót támogassuk vele. Akkor azonban, majdnem tíz évvel ezelőtt a postai szolgáltatások teljesen másképp néztek ki, mint ma. No, új szolgáltatások akkor voltak kialakulóban, új szolgáltatók jelentek meg, egyre nagyobb lett a kínálat. A digitalizáció beköszöntésével a 21. századdal sok minden azonban megváltozott, és azt kell, hogy lássuk, hogy a hagyományos posztai szolgáltatások, amelyekről még tíz évvel ezelőtt lehetett beszélni, megszűnőben vannak, illetve visszavonultak, pedig nem ez volt a célunk, több versenyt szerettünk volna ezen a szinten, és ehhez képest inkább visszavonultak a postai versenytársak. Idéznék, a posta az élet vigasztalója, mert a, a távollevőt jelenlevővé teszi. Ennél jobb reklám nem is juthatna eszünkbe a postáról. Ami a 90-es években kezdődött, és ami aztán felgyorsult, Brian Simpson még fog rá emlékezni, ő volt az első előadója a postai irányelvnek 97-ben, akkor a postai szolgáltatásokat univerzális szolgáltatásként soroltuk be, mert úgy gondoltuk, hogy itt nem csak a városlakóknak kell jó postai szolgáltatást biztosítani, hanem mindenkinek, bárhol is lakjon valaki, szigeten, hegytetőn, és így tovább. Mindenhol legyen minőségi postai szolgáltatás. Ez ki is alakult, de tíz év elteltével e, megint megváltozott a helyzet, visszafejlődőben vannak sok helyütt a szolgáltatások. Van olyan tagállam, ahol egy nagy tagállam, ahol 25%-a a lakosságnak nem kapja meg napi szinten a postát, úgy gondolják, hogy nem érdemli meg a lakosság, hogy naponta járjon oda a postautó. Az univerzális szolgáltatás ugye azt is jelenti, hogy bizonyos keretfeltételek között kell működnie. Például az áfa mentesség jellemezte az ágazatot, hiszen ezek, ez egy közszolgáltatás, és nem akarjuk lenyúlni a lakosságot, de ö, ugye a bélyegeken ugyan nincsen áfa, de számos olyan szolgáltatást adnak a posták, amelyek viszont nagyon is áfás tevékenységek. Aztán azt mondtuk régen, hogy egyenlő feltételeket kell teremteni a kis és nagy ö, postai szolgáltatóknak mindenhol, és azt akarjuk, hogy a felügyelő hatóságok garantálják a működés kereteit, és a bizottság erősítse meg a nemzeti felügyeletek működését, hogy az európai irányelv valamennyi tagállamban megvalósuljon. Köszönöm árnyékelődőimnak a konstruktív együttműködés most az új csama kapcsán. A 2007-es csapatból már csak én vagyok itt. Remélem, hogy a mai vita eh, érdemi lesz, és holnap pedig egy pozitív üzenetet szavaztathatunk meg nagy többséggel a plenárison. Köszönöm, Ferber úr! Dombrovskis biztosnak adok szót. Mr. Chair, honorable members, I would like... Elnök úr, tisztelt kollégák! Szeretnék köszönetet mondani ehhez a saját kezdeményezésű jelentésért Ferber úrnak, illetve Anderson és Bach képviselőknek, akik szintén segítő kezet nyújtottak. A postai szolgáltatások nagyon fontosak. 2014-ben több mint 50 millió csomagot és 600 millió levelet küldtek az Európai Unióban. A levelek forgalma azóta 4%-os csökkenést mutatott. Voltak olyan tagállamok, ahol nagyobb volt ez a csökkenés, Olaszországban 9%-os, Dániában 14%-os volt a levelek számának csökkenése. Viszont a csomagok száma növekedett az elkereskedelem kapcsán. Ez nagyon fontos része a digitális stratégiánknak. A véleményünk az, hogy mindenképpen segíteni kellene, hogy elérhető áron valósuljanak meg a határokon átnyúló csomagküldési szolgáltatások. A postai szolgáltatásokról szóló irányelv kapcsán az elmúlt év végén Kimondtuk, hogy egy piacelemzést kell elkészíteni, illetve a statisztikákat meg kell vizsgálni, hogy a 2014-es évi legutóbbi postai statisztikákat napra készé tudjuk tenni. Megpróbáljuk automatizálni az adatok feldolgozását, hogy az administratív terhek csökkenjenek. A postai szolgáltatásokról szóló irányelv szól az általános szolgáltatás nyújtásról is, az univerzális egyetemes szolgáltatás nyújtásról is, illetve a különleges körülmények között történő postai szolgáltatásokról. Természetesen az elektronikus kommunikáció növekedésével a levelek száma csökkent, így a kézbesítés növekedett, a kézműszítés költsége növekedett, például egy 20 grammos postai küldemény esetében 7,5%-os volt a növekedés. Ugyanakkor tartani kell a szolgáltatások fenntarthatóságát, és meg kell néznünk, hogy mi tartozik egyáltalán az egyetemes szolgáltatások közé, például a folyóiratok, hirdetések vagy dokumentumok továbbítása ide számít -e, illetve hogy a kézbesítési időt 7 napban vagy 5 napban állapítjuk meg, mint maximum. a kompenzációt a maximálisan elengedhetetlen szinten kell tartani, és nem szabad, hogy ez piac torzulást okozzon. Minden egyes intézkedésnek konzisztensnek kell maradnia az irányelvel. Ez a jelenlegi szöveg szól a postai irányelv végrehajtásáról és az ellenőrző szervek működéséről. Ezen kívül arról, hogy a legjobb gyakorlatokat meg kell osztani az európai szabályozók között. A postai szolgáltatás irányelv végrehajtás az első fontos pont, a második pedig a határokon átnyúló csomag kézbesítés kérdése. Most visszatérnék a csomagkézbesítés kérdésére még egy pillanatig. Májusban került elfogadásra az erre vonatkozó jogszabály a határokon átnyúló elkereskedelem kapcsán. Itt olyan változásokat próbáltunk hozni, amelyek segítik a határokon átnyúló kereskedelmet. Ez egy 2013-as szöveg továbbfejlesztések kapcsolódik ide az interoperabilis egyetemes szolgáltatások megvalósítása is, illetve a koszméból való finanszírozás lehetőségeit is megvitattuk. Három kulcsfontosságú terület van. Az egyik a postai szabályozó közötti információ megosztás fontossága, ez mindenképpen lehetővé teszi majd, hogy a piaci problémákat gyorsabban be tudják azonosítani. A második az átláthatóság elérése, illetve az árak megfelelő szinten tartása, tehát hogy megengedhető, mindenki számára megengedhetőek legyenek ezek a szolgáltatások. A javaslat mindenképpen segíti majd az európai polgárokat, hiszen szélesebb körben férhetnek majd hozzá a csomagközbesítés révén interneten vásárolt termékekhez, ez különösen fontos a periférikus vagy vidéki területeken a csomagküldők és csomagkézbesítők, különösen az értemes szolgáltatások területén segítséget kapnak. Így meg tudunk őrizni munkahelyeket, például az Európai Unió periférikus területein, vagy eldugottabb vidéki területeken. Mint ahogy az EMPL bizottság véleményében láthatjuk, nagyon fontos, hogy az engedélyezési eljárásokat, illetve a munka körülményeket megfelelő szinten tart, tartsuk, ez számunkra is prioritás. Köszönöm szépen, és várom a megjegyzéseket és a kérdéseket. Köszönöm szépen, biztos úr, Bach képviselője szó. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr, és Ferber úrnak a jelentés. Számomra három gondolat fontos, és Ferber úr is említette ezt elsősorban, hogy a közszolgáltatás jelleget fenn kell tartani az alapokból, a nemzeti szabályozók szerepét pontosabban ki kell építeni, és a foglalkoztatottakra gyakorolt intézkedési hatásokat fel kell mérni és követni kell. A klasszikus szolgáltatók általában képesek voltak átképezni a dolgozókat, de egyre több alternatívája van a postai szolgáltatásnak, változnak a munkakörülmények, a munka jellege, egyre több a részmunkaidős, a képesítés nélküli munkavégzés. Bizottságunknak az a feladata, hogy a munkavállalók méltó körülmények között dolgozzanak, megfelelő szociális biztonságuk, biztosításuk legyen, és pihenőidejük legyen. Ki szeretném emelni, hogy nagyon jó volt az együttműködés a szociális partnerekkel, és egyetértünk abban, hogy a növekvő verseny nem mehet a munkavállalók bőrére. Anderson asszony, köszönöm szépen. A szocialisták és demokraták nevében is köszönöm Ferber úrnak és a többi kollégának és a különböző bizottságból hogy együttműködtek a szöveg érdekében. Az utóbbi években nagyon sokat változott az EU-ban a postai szolgáltatás, és a csomagküldő szolgáltatások is ugye teljesen megváltoztak. Itt volt az ideje annak, hogy a, a fejleményekhez igazítsuk a prioritásainkat, szabályainkat. Fontos tudni, hogy a postai szolgáltatásokról szóló szöveg reformja nem jelenti azt, hogy a közszolgáltatásokat privatizálni akarná bárki. Továbbra is az a cél, hogy az európai polgároknak garantált joga legyen az ilyen közszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez. Az univerzális közszolgáltatások fenntarthatóságának a garantálása egyértelmű prioritásunk, és úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi szabályok megfelelő rugalmasságot adnak a tagállamoknak ahhoz, hogy az irányelvet úgy alkalmazzák, hogy az nekik a legjobb, a földrajzi körülményeiknek legjobban megfelel. Arra szeretném ezért ösztönözni önöket, hogy üdvözöljék ezt a jelentést, támogassák azt. Ez a parlamenti jelentés segíti a postai szolgáltatások fejlődését, és egyben a polgárok, a fogyasztók választási lehetőségét, jogait is garantálja és megakadályozza azt, hogy egyes szereplők ki vegyék maguknak a cseresznyét, és a munkakörülmények minőségének a garantálása is célunk. A növekvő versenyben az EU-nak és a tagállamoknak szorosan együtt kell működniük, hogy az alapvető munkavállalói jogokat minden területen, ezen a területen is érvényesítsék, a postai szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazását próbáljuk segíteni. A jelentés szerintem kiváló, és kérem, hogy holnap támogassák szavazzáknak. Muchas gracias, señor Van de Kamp. Köszönöm szépen, Van de Kamp úr. Meneer de voorzitter, dank u zeer. Ook ik wil in de eerste plaats eh, de rapport... Köszönöm, elnök úr. Először én is szeretném megköszönni Markus Ferbernek és az árnyék előadóknak a közlekedési bizottság részéről ezt a munkát. Köszönöm és gratulálok a munkához. És Dombrovskis úrnak, ugyanígy a biztos úrnak, aki a belső piacért felelős, ő is igen professzionális munkát végzett ezen a téren egy kicsit érdekes, hogy ez, ebben a digitális korszakban a régi módi postai szolgáltatásokról kell beszélnünk, de e, az el, elmúlt hónapban tudomásomra jutott, hogy az általános postai szolgáltatások és a csomagküldés nagyon sok ember számára Európában rendkívül fontos, és nem csak az idős emberekről beszélek, nem csak a kevésbé sűrűn lakott területek lakosairól, hanem mindenkiről, aki a postai mm, szolgáltatásokat használja még a csomagküldésről szóló irányelvet még mindig várjuk, és tudjuk, hogy az elkereskedelem és a digitális gazdaság rendkívül gyorsan növekvő világában ez mennyire fontos lesz majd. Megkérdezném biztos urat, hogy az Európai Parlament hány végrehajtási jelentést készített el. Tudjuk, hogy nagyon sok saját kezdeményezésű jelentés volt, de most az jelenlegi mandátumunk elején megegyeztünk abban, hogy a parlament eh, inkább arra fog összpontosítani, hogy eh, végrehajtjuk-e eh, a jogszabályokat, és megfelelünk-e azoknak. Jerzy Buzek is beszélt erről, de én úgy gondolom, hogy az ilyen végrehajtási jelentéseket még nem láttuk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 Elnök úr és kollégák. Long standing directive. Először örültem, mert úgy tűnt, hogy végre hosszú idő után egységre, egyességre jutottunk, azonban a Royal Mail szolgáltató 8. Henry idejére megy vissza, évszázadok később megszületett az Egyesült Királyságban az egységes postai szolgáltatás, majd megszületett a postás, mint tisztviselői pozíció. Itt azonban már nem az egyetemes szolgáltatás feltételének teremtésről van szó, egészen sokkal messzebb megyünk, például a gyengén látók és vakok igényét is figyelembe tudjuk venni a rendelkezésekkel. Alapvetően nem arról van szó, hogy nem támogatnánk a, meg, egy, egy méltányos munkahelyek létrehozását, hanem mert nem értünk egyet a 3,5 tonnánál alacsonyabb a gépjárművek kötelező tahográfa való ellátását. Végül ennek olyan világegyetemben élünk, ahol mindenki eh, eh, online vásárolja a különböző árukat, és a hét minden napján 24 órában igényt tart ezekre a szolgáltatásokra. Ezért Ferber úr az ön eh, módosítását nem tudjuk támogatni, kivéve, ha a vonatkozó bekezdést törlik az anyagból, és remélem, egy hónap erre sor is kerül. Elnök, köszönöm szépen, megadom a szót Telicska úrnak. Uh, Chairman, uh, uh Ms. Vice President, uh, colleagues, uh... Tisztelt elnök úr! Services are primarily a question of communication. And I don't think that there is anything... Nem gondolom, hogy a postai szolgáltatások kapcsán nem mondhatnánk el, hogy valami más ennyit változott volna képeslapok küldésétől eljutottunk a Facebookra föltöltött nyaralási képekig. Hallottunk arról, hogy éjjel-nappali szolgáltatásra van szükség. Ha erről tekintünk vissza a múltba, az történelmnek tek- tekinthető. Már ebben az időszakban nagyon időszerű egyébként ez a szolgáltatás modernizálás, és ne csak azt nézzük meg, hogy mi történik ma, hanem tekintsünk előre a holnapra is. Ez az előrevezető út a fogyasztók elvárásait teljesítenünk kell, tartanunk kell a lépést. És számunkra ennek az útja az az, hogy megfelelő szabályozási keretet hozunk létre, ahol magas szintű egyetemes szolgáltatást nyújtunk egy bizonyos fokú rugalmassággal, független nemzeti hatóságok révén, akik nyomon követik a piaci helyzet alakulását, és azok a cégek, amelyek régóta a piacon vannak, valamint az új belépők, az egyetemes szolgáltatás nyújtók és a KKV-k mind megtalálják a helyüket. Illetve legyünk tisztában azzal is, hogy milyen lehetőségek vannak a határokon átnyúló szolgáltatás nyújtásban. Ez az előrevezető út szerintem nem a protekcionizmus, amelyet néhány tagállam szeretne ö, bevezetni. Ez nem a vég, hölgyeim és uraim, hanem a kezdet várjuk a következő javaslatot, amiről az alelnök beszélt, a csomagküldő szolgálatok tekintetében. Várom ezt, de ugyanazokra az elvekre kell építenünk azt is, mint ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Uh, Köszönöm szépen Telicska úrnak a felszólalást, mondja az elnök. A következő felszóló González Pényász asszony másfél percben. Gracias. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és Uraim, mint sok más ágazatban is a bizottság nagy erőfeszítéssel próbálta meg liberalizálni a postai szolgáltatások piacát, és mint sok más ágazatban az érvek, amelyekkel ezt a stratégiát támasztották, az, az egész Európai Unió területén való hozzáférés biztosítása volt a szolgáltatásokhoz, illetve a munkahelyteremtés és a dinamizálása a piacnak. Nem meglepő, hogy mi sok más ágazatban és ezekben, ezek a célkitűzések nem teljesültek, sőt éppen ellenkezőleg Eh, azokban az államokban, amelyek eh, komolyabban ö, eh, ö, alkalmazták ezeket a rendelkezéseket, éppenséggel ellentétesek lettek az eredményesek. Általában romlott, ö, romlott a szolgáltatás minősége, több lett a panasz ö, az új szolgáltatók esetében is. Ö, ezek jellemzők minden tagállamban, a hozzáférhetőség és az egyetemesség sem valósult meg. Az új szolgáltatók, magánszolgáltatók ugyanis erőfeszítéseiket azokra a szagmesekre korlátozzák, amelyek a legnagyobb nyereséget hozzák, miközben a legkisebb felhasználók ebből így kimaradnak a kevésbé városi jellegű területeken ez érhet érthető, tehát megvalósult a földrajzi területek közötti további távolodás hogyha valóban hiszünk abban, hogy eh, eh, igazándiból csökkent a munkahelyek száma is, romlottak a fizetések, romlott a munkahelyek biztonsága. Kérdés, hogy mikor érkezik el az a pillanat, amikor az Európai Uniós intézmények elfogadják, hogy a bizonyítékok mit is mondanak, és föladnak azzal az elképzeléssel, hogy a liberalizáció megoldás mindenre, az elnök közbeszól. Támogatni kell. Thank you. Köszönöm szépen a következő felszólaló. Evans asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném Ferber úrnak megköszönni ezt a jelentést és hogy befogadta módosítóinkat. A zöldek támogatni fogják a jelentést holnap a szavazáson. Természetesen jelen, rendkívül jelentőségű, hogy az egyetemes közszolgáltatási kötelezettséget megtartsuk, és hogy legalább hetente ötször kivigyék a postát. Ezen kívül nagyon fontos, hogy rugalmasságot adjunk a tagállamoknak annak érdekében, hogy a saját hazai igényeiknek megfelelően fenntarthatóként tartsák, tartassák meg a postai szolgáltatást. Közszolgáltatások nagyon sokat változtak, és digitálisabbak lettek minden országban, és nálunk Velszben is tudjuk, hogy mennyire fontos annak biztosítása, hogy ne legyen diszkrimináció azok ellen az emberek ellen, akik a központok, városoktól távol eső területeket élnek, a postai szolgáltatáshoz nekik is joguk van. A jelentés aláhúzza a tisztességes munkakörülményeket és a jó fizetést, az ellenőrzéseket, a vezetőkre vonatkozó több pihenőidőt a közutak biztonsága érdekében, és különösen a határokon átnyúló szolgáltatások szempontjából a hozzáférhetőséget és a, a fogyasztók érdekének védelmét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen képviselő asszony, és azt is, hogy ilyen jól gazdálkodott az idejével. Deli képviselő úr következik, szintén másfél percben. Tessék, önél Köszönöm, elnök asszony

Grazie, Presidente. Il diritto di ricevere... Köszönöm szépen, az információ megkapása és továbbadása az európai politika nagyon alapvető eleme, és az egyetemes szolgáltatás, a postai szolgáltatás, különösen a posta begyűjt, a csomagok és küldemények begyűjtése és szétosztása szempontjából nagyon fontos a szolgáltatások megfelelő nyújtása a szociális kohézió szempontjából is alapvető. Szükség van megfelelő rugalmasságra természetesen, különös, különleges körülmények között, és természetesen hoz, alkalmazkodni kell a piac fejlődéséhez és az új igényekhez. De az egyetemes szolgáltatást mindenképpen fel kell tartani a közérdekében az új digitális technológiai, technológiák fényében is fontos ez, hiszen meg kell tartani az egyensúlyt a rugalmasság és az információhoz való jog. képviselő úrnak adok szót egy percben. Tessék. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, rynek usług Köszönöm szépen, elnök asszony. A postai szolgáltatások piaca nagyon komoly változásokon ment át. Néhány alapszolgáltatásra már nincs szükség például, de ez nem azt jelenti, hogy a postai szolgáltatásokat nem kellene hosszú távon fenntartani. Arról vitázhatunk, hogy milyen típusú szolgáltatásokat fognak megtartani. Vannak olyan szolgáltatók, akik nem tudnak a tovább többletköltségek miatt helytállni a piacon. Az egységes digitális piac azt jelenti, hogy például a csomagküldő szolgáltatásoknak olyan szabályokra van szüksége, mely lehetővé fogja tenni azt, hogy csökkentsük a költségeket, és lehetővé tegyük ezáltal azt, hogy új szolgáltatók lépjenek be a piacra. Ehhez például olyasmire van szükség, hogy a szolgáltatás árát, a szolgáltatás költségeit nyilvánossá tegyük, illetve szintén arvoisa puheenjohtaja. Kiitos raportőrille. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, és egyetértek azzal a véleménnyel, hogy szükséges továbbra is postai szolgáltatásokat egyetemes szolgáltatásként biztosítani az állampolgároknak. Harmonizálni kell azonban az egyetemes szolgáltatás definícióját, és annak alapján kell értékelnünk ezt a definíciót, hogy milyen európai minimum normákat akarunk elérni. Meggyőződésem, hogy a ritkán lakott térségek nem szabad, hogy kimaradjanak a szolgáltatás hatóköréből. A postai szolgáltatások megfizethetőek és megbízhatóak kell, hogy maradjanak az itt lakók számára is Európa szerte megoldás szempontjából kell vizsgálnunk a helyzetet, nem a problémák szempontjából. A postai szolgáltatások nem teher, nem kiadás, hanem a társadalom funkcionálásának az egyik alapköve. A postai dolgozók is nagyon fontos részét képezik társadalmunknak. Köszönöm. Következik másfél percben, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm a jelentéstevő munkáját az egyetemes szolgáltatások jelentőségét aláhúzta ez a jelentés. Az életminőségét nem csak a városban javítja a postai szolgáltatás, hanem a távol levő területeken is, ahol kevesebb, emberek raknak, kevesebb ember lakik, és a különböző kivételek ö, ö, a kivételek megtétele ezért nem megfelelő megoldás. a, mert ezzel a lakosság 20%-át kivehetjük az egyetemes szolgáltatási kötelezettség alól. Ugyan nálunk a kerületek, 120 kerületből gyakorlatilag csak néhányban maradna meg az egyetemes szolgáltatási kötelezettség, és a többiben pedig csak minden második napon nap menne ki a posta. És hogyha telefonszámla vagy más megérkezik, talán az nem probléma, de az újságok megérkezése az, az pontos kellene, hogy legyen. Tehát az egyetemies szolgáltatás kötelezettsége, kötelezettségének meg kellene felelni a postai, postai szolgáltatásoknak, ugyanúgy, ahogy a közszolgáltatásoknak is. Köszönöm képviselő úr. Liberácki képviselő úr következik egy percben Köszönöm szépen, elnök asszony. csatlakozzak az előttem szólókhoz. A postai szolgáltatás valóban közszolgáltatás, és anélkül, hogy hozzáférésünk lenne a, postai szolgáltatásokhoz, az emberek egy csoportja, csoportját kizárjuk bizonyos dolgokból, ezt ne felejtsük el. A hozzáférhetőség a földrajz és gazdasági szempontból is nagyon fontos, és ezért át kell gondolnunk, hogy bizonyos költségeket ö, visel, másoknak kell viselnie, és hogy a költségek kéz a kézben kell, hogy járjanak a minőséggel. Nem kell, hogy féljünk attól, hogy kialakul itt a verseny. Lengyelországban a legolcsóbb megoldást választottuk, tehát ö, ö, olcsóbbak lett területek, a szolgáltatások mindenféle egész másféle szolgáltatókon keresztül történtek ezek, és retteneteset romlott a minőségük. Úgyhogy nagyon fontos a jó munkakörülmény is. Képviselő úr, Görling képviselő asszony következik egy percben. Tessék. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nem nagyon vidéki területet képviselek, helyenként olyan elmaradott e viszonyok, hogy fél millióan is e, részesülnek a legmélyebb szegénységben élők támogatásából Európai Unió szinten. A postai szolgáltatások itt életfontosságúak, és ezeket az európai, e, ezeket a vonatkozó brit törvények is elismerik, és remélek, és örülök annak, hogy ez a jelentés is elmozdul abba az irányba, hogy hasonló kötelező egyetemes szolgáltatást írjon elő az egész Európai Unió területén. A postai szolgáltatások szolgáltatóinak rugalmasnak kell lenniük, alkalmazkodniuk kell tudni a változó körülményekhez, a csökkenő és növekvő kereset, kereslethez. Nem arra van szükség, hogy további terheket rójunk a nyakukba administratív szinten ezért ezt a jelentést kénytelen vagyok elutasítani, hiszen itt tahográfokkal és, kom- és keményebb szerződésekkel kötjük meg a kezüket, ahelyett, hogy rugalmasságokat biztosítanánk. Rózatunk képviselő asszony lenne, nem látom a teremben, tovább megyünk, hát ha időközben megérkezik, és akkor még szót kívánok neki adni. Most viszont Steinrück képviselő asszony következik egy percben Um um a versenyképességet természetesen úgy kell megtenni, hogy a megfelelő alapon cselekedjünk, megfelelő tisztességes munkakörülményeket kell teremtenünk, és én vagyok a foglalkoztatási bizottságban ennek a felelőse, és ezt ott is elmondtuk, hogy mennyire fontos az, hogy a szociális dimenzió szerepeljen. Nagyon jó, hogy belekerült ez a jelentésbe. A foglalkoztatók igényeiből kell kiindulni, és a foglalkoztatás szempontjából azt látjuk, hogy nagyon sok független, illetve önfoglalkoztató rendkívül rossz munkakörülmények között dolgozik. Ezekkel a problémákkal is meg kell küzdenünk. Jó szociális partnerek közti párbeszéd és jó munka, munkavállalók jó védelme nagyon fontos mindenki számára. Hozzászólunk Zsitnyánszka asszony egy percben. Tessék vďaka elektronickej komunikácii počet. köszönöm szépen elnök asszony az elektronikus kommunikáció fejlődésével a levelek küldésének száma egyre csökken és most jelenleg körülbelül kétszázezer levelet küldenek ez Európai Uniós szinten, de azért az elektronikus kereskedelem révén a postai szolgáltatások megtartják a fontosságukat, és ezért mindenki számára elérhető kell, hogy legyenek. A, az EU átlaghoz kés, képes, például Svédországban, Németországban sokkal magasabbak az állak. Remélem, hogy Szlovákiában nem fognak emelkedni a postai szolgáltatások árai, remélem, hogy a szolgáltatók minden minden eljárásra térünk át. éppen azt akartam mondani hogy nem látom marias képviselő urat de az utolsó szóra megérkezett és meg is adom neki a szót marias képviselő úr öné a szó tessék! Nos, a postai szolgáltatások nagyon fontos szerepet játszanak. Egy innovatív eh, ágazat ez, és eh, folyamatosan fejlődik. Sokszor a tagállamok azt mutatják, hogy a közszolgáltatások képesek arra, hogy a megszorítási környezetben is versenyképesek maradjanak. Fontos figyelembe venni azt, hogy mennyire nagy szüksége van a polgároknak erre. Ez nem jelenti azt azonban, hogy a nemzeti tagállami hatóságoknak mindenben teljesíteniük kell azt, amit a bizottság óhajt. Végső soron léteznek európai hálózatok a minőség ellenőrzésére, mérésére. Fontos, hogy a szolgáltatásoknak. A vita végére is értünk, Rózsaton képviselő asszonyt nem látom ezek után eh, dombrovskis alelnök úrnak adok szót hogy a bizottság nevében mondja el a záró gondolatait. parancsoljon! Uh, Madam uh, elnök asszony tisztelt képviselő! a nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam a vitában kifejezett véleményükeket. Megmutatja, hogy igény van továbbra is megbízható és megfizethető, fenntartható postai szolgáltatásokra, és a, munká, a munkateremtő képesség is fontos a postai szolgáltatások részéről. A piac nagyon gyorsan változik, Biztosítatom önöket, hogy a bizottság szorosan figyelemmel követi a fejlődést. Úgy tűnik, hogy a parlament egyetért abban, hogy az egyetemes szolgáltatási közlek, kötelezettségen belül, bizonyos kereteken belül szükség van a rugalmasságra. Annak is örülök, hogy egyetértenek abban, hogy jobb minőségű és jobban megfizethető határokon átnyúló csomagküldő szolgáltatást kívánnak. Különösen ezzel a ponttal kapcsolatban a következőt szeretném aláhúzni. A bizottság meghallgatta az Európai Parlament véleményét a 2013-as csomagokkal kapcsolatos rendelet elfogadása után, és 2016-ban a határokon átnyúló csomagküldő szolgáltatásokról szóló jogszabályok is ennek meg, javaslat is így született meg, és a a csomagküldést és a postai szolgáltatást azért kell együtt megtekintenünk, mert az e-kereskedelemmel mind a kettő összefügg. Már beszéltünk erről a rendelettervezetről a tanácsban is, és nagyon várom azt, hogy az Európai Parlamenttel is együttműködjünk. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, és most az előadónak, Ferber képviselő úrnak adok szót, zárja a vitát, parancsoljon. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, kollégáim. Először is köszönöm szépen mindenkinek a vitában való részvételt. Megmutatkozott, hogy tényleg van értelme a postai szolgáltatásokkal való foglalkozásnak. Az érvényes irányelvet 2013 eh, még kellett átültetni. Törvényi kötelezettsége ez minden országnak, és ezért készítettük ezt az állásfoglalást, hogy a végrehajtásról nyilatkozzunk. A brit kollégáim és a konzervatik nem csak az EU-ból akarnak kilépni, hanem sajnos nem értenek egyet ezzel a jelentéssel sem. Szeretném felhívni a figyelmet mindenkinek a GUE frakcióban ülő kollégáimnak, hogy hát különbözőképpen nézzük ezeket a dolgokat, és a általában az én frakciómból érkezők nem, ö, módosítókat nem szokták önök támogatni, hát majd meglátjuk, hogy a szavazáskor mi lesz a helyzet. Én, az én régióban két két olyan szolgáltató, postai szolgáltató is van, akik a távoli fekvő vidéki területeket is kiszolgálják, tehát az irányelvnek megfelelően az alapvető keretek meg vannak teremtve, de azt is hallottuk, hogy nagyon sok olyan régió van, ahol ez egyáltalán nem működik, és ezért a, a jelentésben is arra kérem a bizottságot, hogy a nemzeti szabályzókat megfelelőképpen ellenőrizze, annak érdekében, hogy az európai jogszabályokat meg megfelelőképpen érvényesítsék. Azt leszögeztük, hogy a hagyományos postai szolgáltatások szolgáltatók szakszervezetei is harcoltak ezen az irányelv ellen, különösen a határonkon átnyúló szolgáltatások tárgyában, és hogyha megnézzük, hogy egy levél mennyibe kerül, országon belül, illetve a határokon átnyúló jelgel, akkor látjuk, hogy tényleg a postai szolgáltatóknak is szükségük van még az összefogásra. Remélem, hogy az Európai Unió ezt elősegíti. Köszönöm. Úr, ezzel képviselőtársaim a vitát lezárom. Szavazásra a holnapi nap fog sor kerülni. Rátérünk a következő napi rendi pontra